spanyolországi étkezési olajbogyóval kapcsolatban a teljes export érték körülbelül 60 millió euró volt 2016-ban. Természetesen igazán akasztónak tartjuk ezt a vizsgálatot, és hozzá kell tennem azt is, hogy nem csupán azért, mert valószínűleg negatív hatással lesz ez a spanyol termelőkre, illetve csomagolókra, olajbogyó csomagolókra. Kezdjem újra, kérdezi a bizottság képviselője is Azt hiszem a gond az, hogy a, eh, az audio berendezés újra indította magát, és valószínűleg ezt sokan nem vették észre. I don't mind starting again. Egyáltalán nem bánom. Természetesen szívesen újra kezdem. Tehát remélem, hogy most már mindenki hal, tehát az Egyesült Államok egy dömpingellenes vizsgálatot kezdeményezett a Spanyolországból származó étkezésolajbogyó USA-ba érkező importjával kapcsolatban 2011. július 13-án az Egyesült Államoknak természetesen jogában áll ilyen vizsgálatot indítani a WTO értelmében, azonban ez nem titok, hogy nagyon akaszt minket ez a vizsgálat, és ennek a fő oka az, nem csupán az, hogy aggaszt minket a lehetséges negatív hatás, amit ez az spanyol olajbogyótermesztőkre fog gyakorolni, hanem az állítólagos támogatási program gyakorlatilag nem kereskedelem torzító hatású. Ezért nagyon aggaszt minket az is, hogy ez milyen rendszer szintű hatással lesz lesz majd a harmadik országokkal kapcsolatos vizsgálatok tekintetében a nem kereskedelem torzító hatású támogatásoknál. A kezdetektől fogva az Európai Bizottság nagyon szorosan együttműködött a spanyol hatóságokkal és az érintett vállalatokkal, hogy az Egyesült államok petíciósainak a felvetését el tudjuk utasítani, szóbeli beadványokkal is éltünk, és természetesen ezt folytatjuk, és igyekszünk minden lehetséges támogatást megadni a spanyol termesztőknek, a spanyol kormánynak a vizsgálat során. Ugyanis nagyon aggódunk, rendszer szinten, de azt is gondoljuk, hogy magas politikai szinten közvetlen levekkel, Malmström és Hogan biztosok részéről az EU képviselet eh, vezetője részéről ezekben a levelekben eh, kifejeztük aggájainkat, és azt is megállapítottuk, hogy valójában az a véleményünk, hogy ez az Egyesült Államok érdekét sem szolgálja, hogy támogatás ellenes intézkedéseket alkalmazzon a nem kereskedelem torzító támogatásoknál. A vizsgálat még mindig korai szakaszban van, és azt várjuk, hogy az előzetes megállapítások a támogatásról és a dömping ellenességről eh, novemberben érkeznek meg, akkor pedig lesz majd néhány ellenőrző látogatás, az USA kereskedelem, kereskedelmi minisztériumától látogatásokat tesznek majd a spanyol termelőknél, mi is szeretnénk majd jelen lenni, és hogy segítsünk megválaszolni az esetleges kérdéseket, és jövő év februárjában várható, hogy akkor fognak végleges megállapítással élni a támogatási és dömpingellenes marzsokról, és márciusban lesz majd egy végleges megállapítás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 esetleg tényleges, végleges intézkedést jelent, majd kiegészítő vámok formájában ezen olajbogyó USA-ba érkező importjával kapcsolatban. Természetesen most még korai megállapítani, hogy mi lesz majd a végleges eredmény. Azt reméljük, hogy a kereskedelem minisztérium odafigyel a megállapításainkra és intézkedések bevezetése nélkül zárja le ezt a vizsgálatot, de természetesen szorosan figyelemmel kísérjük a vizsgálatot, és ha elérkezik az idő, akkor döntünk majd arról, hogy van-e szükség további lépésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Többen kértek szót, de először is szeretném üdvözölni az olajbogyó ágazat képviselői. Köszönöm, hogy itt vannak velünk, üdvözöljük Önöket, köszönjük, hogy eljöttek az Agriszak Bizottságba, és most kérem, hogy Pavon úr szóljon hozzá a DJ Agri részéről. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, I mean, there's no uh, too much. Köszönöm szépen, nem tudok ehhez sokat hozzátenni, amit uh, uh Rubanácsi uh, úr már elmondott. Ez egy olyan kérdés, amely nagyon fontos számunkra. Sok energiát fektetünk ebbe bele, aggaszt bennünket az, hogy az USA a kap támogatásokat támadja, amelyek nem versenytolasztóak, ezek termékspecifikusak. E, az USA hatóságait figyelmeztettük erre. Elmondtuk azt, hogy az USA is nagy felhasználója a gazdaság, mezőgazdasági támogatásoknak, és az év végén Buenos Airesben lesz majd miniszteri találkozó, ezt még a Dohai forduló keretén belül indítottuk el, és a WTO tagok mindegyike tájékoztatást kell, hogy adjon a mezőgazdasági támogatási rendszerekről. Úgy tűnik, hogy az USA partnere volt az EU-nak, és mindig is próbáltunk eltérni az olyan mezőgazdasági támogatásoktól, amelyek versenytorzítóak. Úgy véljük, hogy nagy erőfeszítést tettünk ezen a területen, koordináltunk a különböző szereplőkkel. Nem fogom elmondani azt, hogy milyen fajta vizsgálatok folynak, 200 oldalas kérdőíveket kell például Spanyolországba küldeni cégekhez, az Európai Bizottsághoz, és koordinálunk minden kérdőívet, illetőleg függetlenül attól, hogy ez a privát vagy a magánszektorhoz megy. Spanyolországhoz. A Rubinácsi úr is elmondta, itt a bizottság azért van itt, hogy releváns információval szolgáljon, hajlandóak vagyunk elmenni a helyszínre, és erre sor kerül majd közösen az USA vizsgálóbizottságával is Spanyolországban. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, Haránsz képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, azt, hogy milyen határozottan kiáll ezen ügy mellett, hiszen az igazság az, hogy kezdettől fogva együttműködtek az Egyesült Államokkal, hogy megoldják ezt a problémát ami azt hiszem, hogy egyértelműen nem megalapozott, és egészen véletlenül ez azok után merül fel, hogy az Európai Bizottság egy értékesítési tervet dolgozott ki az európai olajbogyó helyzetének javítása céljából az amerikai piacon, és azok után, amit ugye az amerikaiak is mondanak a támogatásokkal kapcsolatban, azt kell mondjam, hogy az Európai Unió régen módosította az agrár, a közös agrárpolitika támogatási rendszerét azért, hogy a versenytorzulást a nemzetközi kereskedelemben elkerüljük. A támogatások, amelyekben az olajbogyó termesztők az Unióban részesülnek, ez a zöld dobozba tartozik, és ez egyáltalán nem torzítja a nemzetközi versenyt. Tehát itt nem annyira arról van szó, hogy védeni kellene az étkezési olajbogyó termelőket, hanem sokkal inkább az e- közös agrárpolitika magját, mert itt ezt támadják, az amerikai gazdák érdekében. Tehát a mi támogatási rendszerünket kell védeni. Mi nagyon régóta tudjuk, hogy ezen szabványok sokkal kevésbé torzítják a nemzetközi versenyt, mint azon jövedelem támogatások, amelyeket mások nyújtanak, mint például az amerikaiak. Tehát az agrártámogatások védelmét használják fel, és az étkezési olajbogyó termesztőit használják fel, de nem hagyhatjuk, hogy Donald Trump adminisztrációja így támadja a mi rendszerünket. Tehát köszönjük az Európai Bizottságnak, hogy ilyen határozottan síkra szállt, és kiállt az érdekeink mellett, és felhívnám a kollégák figyelmét, hogy itt arra van szükségünk, hogy kiálljunk a jövedelem támogató, jövedelem kiegészítő támogatások mellett, mert ez a közös agrárpolitika egyik alapja, amelyet azért reformáltunk meg, hogy a WTO-hoz is igazítsuk. Támogatásomra szeretném biztosítani ezúttal a spanyol termesztőket, akik most a támadások, támadások keresztüzében vannak. Őket sajnálatos módon használják fel, és köszönöm a spanyol kormánynak és az Európai Bizottságnak is ezt a munkát, amelyet eddig végeztek, és amelyet az elkövetkezendő hónapokban is végezniük kell. Tudom, hogy az Agri Bizottság tagjainak nagy része támogat bennünket, hiszen itt kényes kérdésekről van szó. Köszönöm szépen, Loazó képviselő. Köszönöm, elnök úr. A nagyhatalmú Európai Bizottság képviselőjéhez szólók az Egyesült Államok hatóságai dömpingellenes intézkedéseket akarnak foganatosítani a spanyol étkezési olajbogyó behozatalával szemben, mert a hatóságok úgy ítélik meg, hogy ez az olajbogyó a kapból részesül támogatásban, és ez negatív hatással van az amerikai ágazatra, mert a piaci ár alatt kerül sor az értékesítésükre, ugye főleg Kaliforniát érinteni ez. Én jóvá hagyom, egyetértek az amerikaiak megközelítésével, a protekcionizmussal, de azt is megértem, amit a spanyol termelők mondanak, bár úgy tűnik, hogy az ő nem szorul sürgős támogatásokra. Mit teszünk akkor, hogyha meggyőződünk arról, hogy valóban ez az amerikaiak szándéka, és az USA-val szemben milyen intézkedéseket terveznek, amennyiben úgy döntenek, hogy a termelők érdekeit állítják első helyre. Szerintem ez a válasz kulcsfontosságú, ugyanis az Európai Unióban gazdasági megtorlással fenyegetik a tagállamokat, amikor protekcionista politikákat akarnak folytatni. Szeretném megérteni, megtudni, hogy mi az önök álláspontja, ami minden bizonyan rendkívül összetett. Köszönöm szépen, Ágidéra képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy a bizottsággal most megvitatjuk ezt a témát, ami az ágazat képviselőit aggasztja, de nem csak őket. Ez egy olyan probléma, amely a kap, kappal függ össze, éppen ezért komolyabban kell venni, mint ahogy azt eddig tettük. Szeretném köszönteni az étkezési olajbogyó ágazatnak a képviselőit is, mert hónapok óta foglalkoznak már ezzel a kérdéssel, védik a kap nyújtotta támogatásokat, mint például a greeninget, amelyet most megkérdőjeleznek. Tisztelt kollégák, szeretném megjegyezni, hogy 40 éve exportálunk étkezési olajbogyót Szevillából, Andalúziából az Egyesült Államokba. 40 éve. olyan vállalatok, amelyek komolyan dolgoznak, és amelyek már helytáltak az Egyesült Államokban. Nekem lehetőségem nyílt arra is, hogy ellátogassak az ottani létesítményeikhez. Miért következett most ez a helyzet? Számomra ez egyértelmű. Loazó úr ugye említette, hogy szimpatizál az amerikai érdekekkel. Nos, ez a nacionalista protekcionizmus, amelyet az Egyesült Államok érvényesít, ez csak a jéghegy csúcsa, aztán jön még majd más is. Loazó úr nyilván nagyon elégedett, én egyáltalán nem, mert ezt követően aztán még lehet, hogy a francia érdekek is sérülnek majd. Engem ugyanúgy aggód, aggasztana, hogyha ez Spanyolországban, Franciaországban vagy Németországban következne be, hiszen a kap, a közös agrárpolitika megkérdőjelezni a greening és a kap nyújtotta támogatásokat. Azt hiszem, hogy veszélybe sodorjuk ezt. Itt nagyon sok minden forog kockán. Nem pusztán az olajbogyóról van itt szó, hanem az új amerikai közigazgatásról, amely most a saját termékeit helyezi előtérbe, úgy, ahogyan azt eh, Trump úr szeretné. Én nem vagyok olyan elégedett azzal, amit a bizottság mondott. Ennél többet várok, ennél többre számítottam, és többre számítok, főleg a kereskedelmi főigazgatóság részéről. Az Agri kezdettől fogva eh, kiállt az ügyért, de a bizottság képviselőjétől is eh, hallhattuk, sokkal határozottabb offenzívabb kiállást szeretnénk, mert ez a helyzet elfogadhatatlan. Eddig nagyon óvatosan közelítették meg ezt a kérdést, ezzel azonban én szeretném leszögezni, hogy nem vagyok elégedett, és remélem, hogy Malmström asszony, vagy akár Hogan biztos, vagy bárki, de főleg Malmström asszony, a kereskedelmi ügyekért illetékes biztos kiálljon ezért, és komolyan vegye ezt a kérdést, mert itt olyan exportokat kérdőjeleznek meg, amelyek a KAP támogatásában részesülnek, és erre a vét ez a WTO előírásainak is megfelel, és a legrosszabb az, hogy ezzel az amerikaiak is tisztában vannak. De ők protekcionista intézkedésekkel védik a saját termelésüket, pusztán ennyiről van szó. Tehát amit most a kereskedelmi főigazgatóság képviselője mond, szeretném, hogy részletezze, milyen intézkedéseket terveznek, illetve mit tesznek akkor, hogyha az amerikai fél a, ezt a politikai döntést folytatja. Mit tervez Európa? Mit tesz Európa? Eltűri ezt a helyzetet? Mert ha igen, akkor ez más termékeket is érinteni fog majd. Tehát arra számítok, hogy a bizottság határozottabban kiálljon a mezőgazdasági, az európai mezőgazdasági termékekért. Köszönöm, elnök úr. E, Köszönöm szépen. Vezon kollega azt kérném most, hogy eh, a bizottság eh, képviselői szóljanak hozzá, önök határozzák meg azt, hogy milyen sorrendben válaszolnak, vagy csak eh, egyikőjük, vagy mindkettőjük is válaszol. Thank you, thank you, Chair, and um... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a képviselőknek az észrevételeket. Először is Aguilera Garcia asszony felszólalására szeretnék reagálni. Most nem a DG Trade-ről vagy a DG Agri-ról beszélünk, hanem az Európai Bizottságról a munka, amit végeztünk, együttműködésben végeztük az érintett bizottsági szolgálatokkal, és valóban politikai álláspontot képviselünk abban az ér- értelemben, hogy nem csupán korlátoz, arra korlátoztuk magunkat, ahogyan tesszük egyébként sok esetben, hogy érdekelt félként veszünk részt a vizsgálatban, hanem egy politikai ügyet is képviselünk az amerikai kormányjal, tehát írásbeli közleményeket küldtünk, illetve közvetlen szóbeli kapcsolatfelvétel is történt, és az teljesen egyértelmű, hogy Malmström biztos asszony, illetve a bizottság teljes kollégiuma nagyon eh, ezt az ügyet nagyon komolyan veszi. Loazó úr hozzászállásáról is ö, ö, reagálnék. Jelen pillanatban a kérdés az, illetve a szándékunk az, hogy igyekezzünk megakadályozni a lehetséges, esetlegesen bevezetendő intézkedéseket. A WTO szabályait jól ismerjük, és ezeket használjuk fel arra, hogy meggyőzzük az amerikai kormány, hogy ezeket az intézkedéseket nem szabad bevezetni. Természetesen, hogyha ebben a küzdelemben kudarcot vallunk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy milyen egyéb lépéseket tehetünk, és megerősíthetem azon szilárd elkötelezettségünket, hogy küzdjünk, nem csupán azért, mert nagyon nehéz helyzet lesz ez a spanyol olajbogyótermesztőknek, hanem azért is, mert itt egy rendszer szintű problémáról van szó. A rendszer szintű probléma pedig, erről egyetemen szeretnék fogalmazni, nem azért alakult ki, mert eh, támogatás ellenes intézkedéseket vezet be egy harmadik ország, és meg kell szüntetnünk ezt a támogatást, hanem a támogatás hatását akarják megszüntetni. Ez azt ne, nem jelenti azt, hogy ne biztosíthatnánk a támogatást a továbbiakban is. Tehát Eh, kollégám Parvon González már említette, hogy egyrésztről vannak a WTO-ban tárgyalásaink, ahol egyetértünk a WTO tagjaival, hogy vannak bizonyos támogatási programok, amelyek nem kereskedelemtorzító hatásúak és megengedettek, ugyanakkor viszont vannak harmadik országok, amelyek a hátsó ajtón keresztül próbálnak intézkedéseket bevenni, hogy megsemmisítsék ezeknek a támogatásoknak a hatásait, és ez egy olyan alapvető jelentőségű probléma, amivel foglalkozunk foglalkoznunk kell. Természetesen itt a probléma az, hogy jelen pillanatban még nem tudjuk, hogy a vizsgálatnak mi lesz az eredménye. Ezért folytatnunk kell, szorosan figyelemmel kell kísérnünk ezt a vizsgálatot, de természetesen azt már megerősíthetem, hogy politikai szinten mindenki mozgósítva van az Európai Bizottságban. Köszönöm. Rozumiem, Nos, köszönöm szépen, mondja az elnök. A bizottság képviselői tehát reagáltak. És akkor Malmström biztos asszonynak, Hogan biztosnak is elviszik az üzenetünket, és tájékoztatnak majd ezekről a problémákról, hiszen lépéseket kell tenni Európa nevében, ez teljesen egyértelmű. Köszönöm szépen, egyértelmű példája ez annak, hogy a különböző Európai Uniós országoknak mennyire figyelniük kell az érdekeikre, és hát a harmadik országok pedig protekcionista intézkedéseket akarnak bevezetni, erre is oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen, most pedig Nikolzon úr meghívottjait köszöntöm, a fiatal diákokat, akik eljöttek ma. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok ma velünk, és folytatjuk a következő napirendi pontunkkal, és rátérünk most. Tehát foglalkoztunk már az étkezési olajbogyóval, illetve az ezzel kapcsolatos szankciókkal, a spanyol étkezési olajbogyóval kapcsolatban meghozott szankciókkal, és most következik a 14-es napi rendi pont. A bizottság képviselője ismerteti a jelenlegi helyzetet és az afrikai sertéspest és ellenőrzésére hozott uniós intézkedéseket. Itt elsősorban Litvániáról és Lengyelországról van szó, de a szomszédos országokat is érinti, valamint a sertéságazatot egész Európában. A legfontosabb az, hogy ez a betegség ne terjedjen tovább. Ugyanis ennek nagyon komoly kihatása lenne a kereskedelmi folyamatokra, az Európai Unión belül és kívül egyaránt. és természetesen az állategészségre, a fogyasztók biztonságára is kihatással van, illetve egyéb területekre. Úgyhogy üdvözlöm most a bizottság képviselőit a DG Santé részéről, és először is Bernard van Göten igazgató úr fog hozzászólni. Őt már jól ismerjük, meg is adom ennek a szót és gondolom az előadást pedig nagy érdeklődéssel várjuk. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Mennyi időm van? 5-10 perc? 10 perc. 12 mondja az elnök. Megpróbálok a hosszú történetből egy rövidet kerekíteni. az epidemiológiai helyzetről fogok beszámolni, és arról, hogy milyen intézkedéseket tettünk az Európai Unióban. Először is, ha mutassa meg a 2007 és 2014 közötti helyzetet, és ha a térképet megnézik, akkor azt láthatják, hogy Grúziában kezdődött ez, és 2011-től 14-ig elterjedt máshova is. Tehát ha visszamegyünk, akkor láthatják azt, hogy ez hozan te, hogyan terjedt el Grúziából az Orosz Föderáción át. 2014-ben elért az Európai Unióba is, és az első betegség megjelenése a fehér orosz határnál történt Litvániában, Lettországban, Esztóniában, Észtországban, illetve Lengyelországban. A zöld pontok a farmokon történt járványokat jelentik, a sárga pontok pedig a vaddisznókat jelentik, amelyeket elhulva találtak, és amelyek az afrikai sertéspestis miatt hultak el. Itt vannak a többi térképek is, láthatjuk azt, hogy a határtól egyre inkább átterjedt ez a betegség a balti térségre az európai helyzetet nézve 2016-17 eh, között nagyon sok zöld eh, pontot látunk az Európai Unióban. Miért? Mert illetve látjuk a vadisznókat is. Miért? Azért, mert eh, kötelezően fel kell mérnünk a vadisznókat a kelet-európai országokban is, és sok zöld pontot látunk itt, persze ez nem azt jelenti, hogy ez nem jelenne meg az Orosz Föderációban, de az Európai Unióban ez sokkal szemmel láthatóbb. Ezekre a tagállamokra majd később visszatérek. Most engedjék meg, hogy egy kicsit beszéljek arról, hogy mi történt a cseh köztársaságban. Ez a nyáron történt. A, az utak mellett fertőzött vaddisznókat találtak. emberi tényező miatt terjedt a betegség, valószínűleg a teherautók, amelyek szalámit vagy sonkát szállítottak Ukrajnából, éjszaka leparkoltak, így terjedt el a betegség, tehát az emberi tényező nagyon fontos marad. Ha megnézzük a térképet, akkor csak egy pontot látunk a cseh köztesságban. Igazából egy nagyon kis területen 60 vadisznót találtak, amely fertőzött volt. Hozzá kell tennem, hogy az egyik legfontosabb kérdés a cseh köztársaságban az a vadászok kérdés, a vadászok viselkedése. A vadászok nagymértékben segíthetnek abban, hogy kiírtsuk a, beszéde, a, a betegséget, de hogyha nem megfelelően lépnek fel, akkor tovább terjedhet a betegség nagyobb területekre, és a cseh köztársaságban jó volt az együttműködés a vadászokkal, és sikerült a betegséget a vaddisznók esetében korlátozva tartani, sikerült ezt korlátoznunk, július óta a betegség megjelenésének aránya kevesebb, egyre kevesebb beteg vaddisznót találnak. Remélhetőleg, hogyha tovább folytatják az erőfeszítéseket a cseh köztársaságban, akkor sikerül kiirtani a betegséget a Románia. Itt két területet találtunk, ahol fertőzés volt, itt is emberi tényezők okozták a betegség elterjedését, illegálisan hoztak be Ukrajnából húst, plusz a házi sertések eltetése miatt a román állategészségi szolgálat jó munkát végzett, és nem terjedt el a betegség csak ez a két eset volt ismeretes. Remélhetőleg a román járványt így lezártnak tekinthetjük. Itt ismételten a térkép. Láthatják az egyik térképen, hogy főként egy városhoz közeli területről van szó, és ezáltal könnyebb is volt a román állategészségügyi szolgálat munkája, és összességében hány eset volt ebben az évben? 2017-ben a cseh köztársaságban nagyon sok vaddisznó megbetegedés volt, de ez egy viszonylagosan kis erdőterületen történt. A járványok nagy része főként a három balti országban volt, illetve Lengyelországban, és Romániában csak ez a két betegség volt. Mit tett az Európai Unió a kezdetek óta? Itt is gyorsan változnak a térképek. 2014 közepén tapasztaltuk azt, hogy Bel- Fehér Oroszországból származó vadisznók fertőzéseket okoztak eh, Észtországban, illetve eh, Lengyelországban. Itt eh, megpróbáltunk védőintézkedéseket tenni, kereskedelem szempontjából teljesen különböző helyzetekkel szembesültünk. Most gyorsan áttekintem a térképet, és láthatják így a járvány alakulását. 2014-től kezdve mostanáig. Mindig van egy kék terület, ami egyfajta pufferzóna, ez is fertőzöttnek tekinthető, még akkor is, hogyha a vaddisznók nem fertőzöttek. A rózsaszín terület azt jelenti, hogy fertőzött a vadvilág, és a piros azt a területet jelenti, ahol a gazdálkodásokban ütötte fel a fejét a betegség. Itt láthatjuk 2005 2016 Láthatják, hogy sokat alakult a helyzet. Az emberi tényező nagyon fontos, erről már beszéltem korábban, hogyha megfelelően alkalmazzuk a vadgazdálkodási előírásokat, akkor egy kilométer terjed a betegség eh, havonta bizonyos területeken. A vadászok viselkedése nem volt az ajánlásoknak megfelelő, és látható, hogy néhány területen gyorsabban megjelent a betegség, drámaian, gyors, drámaian gyorsan terjedt a betegség az évek során. Összegezve 36 végrehajtási döntés volt, ezekkel tekintjük át a helyzetet a szakértők bevonásával. Mi a stratégiánk? Két fő terület van, az egyik a vaddisznó állománykezelése, és hangsúlyozni kell azt, hogy az, ahogy a vadászok viselkednek, az tényleg nagyon fontos ahhoz, hogy el lehessen kerülni a járvány terjedését, és persze itt vannak még az emberi tényezők is. Az emberek néha nincsenek tudatában annak, hogy az EU többi részét veszélyeztetik azzal, hogy a fertőző területekről húst hoznak be az EU területére és pontosan a cseh járvány miatt a nyár közepén, illetve a román járvány miatt a nyáron a többi tagállam, amelyeket még nem érintett ez a gond, e, ők e, belátták azt, hogy növelni kell a gazdálkodóknál a tudatosságot, a vadászoknál, a teherautósofőröknél, azoknál, akik az erdőben tevékenykednek, illetve a gazdálkodók területén is. Nagyon sok kelet-európai dolgozik EU gazdálkodásokban, és tudniuk kell azt, hogy ők veszélyt jelenthetnek, mert esetlegesen személyes a szent hússal behozhatják a vírust és a vírus maga nagyon ellenálló. Mit tettünk? Nemzetközi szempontból a áldó keretén belül arra törekedtünk, hogy koherens megközelítés legyen minden érintett országgal, nem csak az EU tagállamokkal, hanem Oroszországgal, Fehér Oroszországgal, Ukrajnával és Moldovával, és láthatják, hogy két napos találkozókat talá- tartottunk a vaddisznó állomány kezeléséről, hét fertőzött európai ország szakértői a három balti ország, Lengyelország, Oroszország, Moldova, Fejlőroszország, Ellátogattunk ezekbe az országokba, hogy jobban a helyzetet. A házi sertés tartó szakértők, illetve a vaddisznó szakértők is tanácsokkal szolgáltak az érintett országoknak, beleértve Csehországot és Romániát. Androkaitis biztos is szervezett négy magas szintű miniszteri találkozót, amelyek már lezajlottak, a következő Prágában lesz néhány hónap múlva, és itt is miniszteri szintű találkozó lesz, tíz miniszter vesz részt ezen a találkozón, hogy felhívják a figyelmet erre, és rámutassanak eh, az állategesőügyi szolgálatok támogatására, és eh, a különböző kérdésekről kialakított irányításaink követésére. A bto t említettem az előadásom elején. Az első járványok esetében a balti országban, Lengyelországban Oroszország betiltotta a hús behozdalát erről a területről. Ez nem volt elfogadható az EU számára, így Genfben egy pert indítottunk ezzel kapcsolatban. Az első részt megnyertük, a VT úgy gondolta, hogy igazunk van, és az EU által foganalmasított intézkedések elegendően megvédték a kereskedelmet, és Oroszországnak ezért meg kell szüntetnie az EU-ból származó sört és hús kapcsolatos tilalmát. Ezért december 6-án van a határidő, tehát addig az Orosz Föderációnak el kell fogadnia az EU-ból érkező húst, mert különben a VTO-ban egy újabb eljárás fog kezdődni. Nagyon sok eh, támogatást kaptunk, nem csak a, az EU tagállamoktól, hanem más országokból is voltak szemináriumok, és nagyon fontos, hogy említettem azt, hogy eh, vannak EU-n belüli állategészségügyi gyors csapatok, akik eh, tanácsot tudnak adni a tagállamoknak arról, hogy hogyan járjanak el, hogyha például um, a házi sertéstartás kapcsán jelenik meg ez a járvány. Voltak um, tudományos jelentések is, az EFSA-tól három tudományos vélemény érkezett. Az EU-nak van egy referencia laboratóriuma, ez sokat segít abban, hogy a harmadik országban lévő szakértőknek segítséget nyújtsuk, de a tagállamoknak is. És ezen kívül pénzügyi támogatást is tudunk adni különböző programok által, nem csak a tagállamokon belül, ahol eh, járványok ütötték fel a fejüket, hanem olyan tagállamokban is, amelyek eh, a keleti határon vannak, tehát Finnországtól kezdve Románi, Romániáig. A figyelemfelkeltő kampányt is az EU eh, támogatta, a vaddisznó állomány kezelése, és ide tartozott. Itt egy táblázat a társfinanszírozásról. Láthatják, hogy 2013 óta, tehát még azóta, hogy az első járványt felfedeztük volna az EU-ban, támogattuk a leginkább veszélyeztetett országokat 36 ezer euró értékben. A célunk az az, hogy elkerüljük azt, hogy a betegség belépjen az EU-ba, tehát az EU kívülre is kell pénzt adnunk. Vannak kísérleti projektek Moldovában és Ukrajnában. Nagyon sok audit van, ami lezajlott, a legutóbbira nyáron került sor. Az auditorok ellátogattak a, az EU keleti országaiba. Itt is próbálták a megfelelő ellenőrzés kérdését tudatosítani, például Finnország estében, akik Ukrajnába, Moldovába vagy Oroszországba utaznak, őket tájékoztatják a, arról, hogy milyen veszélyeket rejt a hús behozatala a fertőzött területekről. Ha van még egy percem, elnök úr, akkor röviden még beszámolnak egy másik betegségről. is a disease which probably uh, not... Ez egy bőrbetegség. Sokan nem hallottak még bizonyára róla. Törökországból érkezett ez 2015-ben, 16-ra érte el Európát, és itt is a GF, tehát koordinációs eszközét alkalmaztuk, annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a betegséget. Erre a betegségre van nagyon hatékony oltóanyag, és minden kékkeljelölt területen lehet ezt látni. Ezek az ország megkapták ezt az oltóanyag, tehát Szerbia, Bulgária, Koszovó, Fájrom. Ezzel próbáltuk megakadályozni azt, hogy éjszakra tovább terjedjen ez a betegség. Lombi. Több mint 15 eh, eh, miniszter volt ott eh, egy találkozón, Törökországból, Ausztriából is sikerült megállítani ezt a bölcsomósodáskort. Két és fél millió doboz vakcinát osztottunk szét az igénynek megfelelően a balkáni országokban, Görögországban is, és ebben az évben így az lett a helyzet, hogy Albániában itt nem volt az oltás hatásos, itt vannak még járványok, viszont 2017-ben nem jelentettek más országból járványt. Ez azt mutatja, hogy az EU-n belüli koordináció, illetve az ösztönzés arra, hogy használjuk ezt a vakcinabankot, sokat segített abban, hogy megállítsuk a betegséget, és ez ne tovább Romániára, Ausztriára, amely miatt aggódtunk. Itt az EU-n belüli helyzet. Ez egyetemben látszódik eh, a térképen. Vannak olyan zónák, ahol a vírus még mindig eh, létezik. A sárga zónák az a terület, ahol már nem találtak eh, vírust. a jövőben is találkozni fogunk ezzel a 15 országgal, meghatározzuk a jövő évre a stratégiát. Itt újra oltjuk ezt a területet annak érdekében, hogy tényleg eltűnjön a vírus, és utána pedig megindítjuk a 2019-es lezáró stratégiát. Igazából ennyit tettünk a bölcsomósodás korral kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Itt a teremben vannak egy lengyel mezőgazdasági szövetkezet képviselői, itt van az alelnök is. Köszöntöm önöket, köszöntök mindenkit. Most pedig eh, Schreier asszony a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Hollandiában 97-ben nálunk is volt eset eh, és is járvány, óriási tragédia volt, remélhetőleg most a sikerül megfékezni. Jó volt az előadás szerintem, az előző alkalommal is voltak hasonló előadások, és akkor kritikát hallottam a vadászokra vonatkozólag. Sokan azt mondták, hogy nem lett volna szabad vadászni, hiszen rossz hatással járt volt ez. Ön is elmondta, hogy a vadászoknak nagyon fontos szerepe van, de azt is elmondta, hogy a vadászok nem követik az előírásokat tudna erről többet mondani, hiszen itt Lengyelországról beszélünk, de szerintem a vadászok egész Európában utazgatnak, és ezért fontos tudni azt, hogy mi hol nem történt jól. A második kérdésem konkrétabb. Az egész európai megközelítés ugyanaz, mert eddig nem így volt ez, ezt fontosnak tartom, de a legfontosabb, ezt én is elmondtam, hogyha az importról van szó Oroszországban, az EU-ból, remélhetőleg sikerül ezt kezelni, de hogyha a vaddisznók lelövéséről van szó, akkor én azt hattam, hogy Oroszországban minden vaddisznót kilőttek. Tud erre valamit mondani? Ez igazán preventív megoldás. Mindenfajta történetet lehet ezzel kapcsolatban hallani. Putin igen, Putyin úr volt az, aki lőtte a vaddisznókat. Köszönöm szépen, Egnyú úr következik. Köszönöm. Én eh, sok mindent eh, tanulok most, ugyanis eh, nálunk nincs olyan sok vaddisznó, de ez a betegség a vadon élő vaddisznó, a vaddisznók körében úgy tűnik, hogy nagyon súlyos és gyorsan terjed. Ez nem olyan, mint a nyulak esetében egy hasonló betegség, amikor is úgy tűnik, hogy elkezdenek felépülni és rezisztenciát alakítanak ki. Egy következő fertőzés pedig már nem olyan súlyos, és így egyfajta egyensúly alakul ki, és úgy tűnik, hogy ilyen ciklusokban jelenik meg az állatállományban ez a betegség, és megtanulnak együtt élni vele az állatok, bár nem ismerem behatóan ezt de a hallottak alapján úgy tűnik, hogy nincs egy olyan hatása, mint a a kergemarhakor esetében az emberre nézve nem veszélyes. Említették, hogy sok a lengyel munkavállaló, akik hát az Egyesült Királyságba is jönnek, és a gazdaságokban dolgoznak, a balti államokban, a, tisztában vannak azzal, hogy a Lengyelországból érkező munkavállalók esetleg egy problémát is hozhatnak magukkal. A következő kérdésemre pedig a válasz valószínűleg nem, hiszen önök a bőrcsomosodás kor esetében említették a vakcinát, de az afrikai sertéspestisnél nem, úgyhogy feltételezem, hogy nincs ilyen. Amikor arról beszélnek, hogy kiírtanák ezt a betegséget, ez mit jelent? ha fel akarják számolni ezt a betegséget, akkor megpróbálják leölni az összes vaddisznót a határmenti övezetben? Hogyan akarják kiírtani ezt a betegséget? Köszönöm szépen és köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a kérdést. A bizottság tájékoztatásáért is hálás vagyok, illetve a széles körű tájékoztatásért. Lehet, hogy ez a harmadik alkalom, hogy hallok erről a témáról. Egyfelől jónak tartom, hogy a bizottság megoldást találjon arra, hogy feltartóztassa ennek a betegségnek a terjedését, de a helyzet nem olyan kielégítő, hiszen 2014 óta rosszabbodott a helyzet, ehhez nem férhet kétség, és az érintett országokban úgy tűnik, hogy nem hozzák meg az intézkedéseket, vagy legalábbis azok nem hatékonyak. Én Litván vagyok, és 2014-ben nálunk előfordult ez a betegség, és az ország egy részét sújtja és ezeken a területeken a kis gazdálkodók nem tudnak sertést tartani, mert ez tiltott. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nálunk nem lehet sertés tenyésztéssel foglalkozni, a fogyasztott hús 50%-át importáljuk, ha pedig nem tudjuk importálni, akkor más megoldást kell keresnünk. Elhangzott az, hogy a sertést szarvasmarhával helyettesítsük, de azt hiszem, hogy a szarvasmarha állományt nem, számát nem tudjuk emelni, mert a bizottság nyilatkozata alapján ez a jogszabályba ütközik. Meg van határozva, hogy a juh esetében mekkora lehet az állomány, nem növelhetjük ezért a szarvasmarha állományt, nem importálhatunk, tehát zsákutcába jutottunk. van jó néhány kérdés, amit figyelembe kell vennünk, főleg az Európai Unióban. 2014-ben súlyos volt a járvány Litvániában. 20 ezer állatot kellett leölni, és néhány hónappal ezelőtt Litvániában azt tapasztaltuk, hogy ugyanez következett be, 24 ezer sertést vágtak le, Mit biztosít ez? Hogyan garantáljuk a helyzet javulását? Hiszen ezekkel az intézkedésekkel úgy tűnik, hogy a kisebb gazdaságokban, vagy a nagy, nagyobb gazdaságokban nem tudjuk hatékonyan kezelni a helyzetet. Nem tudtuk megoldani a kis gazdaságokban, de úgy gondolom, hogy a nagyobbakban még nehezebb lesz ez nem vagyunk tisztában azzal, hogy melyek a fertőzés forrásai, nem tudjuk, hogy honnan eh, származik ez a fertőzés, amelyről ön is eh, említett, hogy említette a szalámit, a sonkát, de nem vagyok biztos abban, hogy eh, ez az a magyarázat, amelyre szükségünk van. Komoly magyarázatra van szükségünk, és hatékony intézkedésekre, helyett azonban a helyzet romlik. Néhány év múlva egész Lengyelországban fertőzött lesz az állomány. Meglátják majd, és úgy tűnik, hogy kivárjuk azt, míg Németországban is felüti a fejét, vagy Franciaországban, és csak akkor hozunk döntéseket? Nem. Azt hiszem, hogy lépnünk kellene, meg kellene határozunk a prioritásokat, és cselekednünk kellene. Ha manapság a vaddisznó által terjed a betegség, akkor a vadászokra bízhatjuk a megoldást, ne legyünk nevetségesek. Ők foglalkoznak bizonyos fajtákkal, de nem akarnak kiirtani egy egész állatfajt. A nőstényekre például nem vadásznak, csak a hím állatokra, tehát itt egyáltalán azt se tudom, hogy hány millió állatról beszélünk. 5 millióról az első évben, és 2017-ben lehet, hogy sokkal többről lesz szó, tíz év múlva pedig még több pénzre lesz szükségünk, hogy ezt a járványt kiírtsuk és megoldjuk ezt a problémát. Említette, hogy a Cseh köztársaságban és Romániában a sertéspest is gyakorlatilag kiirtottnak számít, de ha megnézzük az adatokat, ugye Litvánia esetében nagyon sok szó esik erről a problémáról, de nincsenek felmutatható eredmények. Ezért úgy gondolom, hogy tennünk kellene valamit, hogy kidolgozzunk egy úti tervet, vagy alkalmazni tudjunk bizonyos intézkedéseket, mert ha ma nem cselekszünk, holnap még nagyobb problémával állunk majd szemben, mint ma. A kollega is elmondta az imént, hogy ez a betegség az emberre nézve ne, az embert nem érinti, de vajon ez tényleg így van? Szeretném, hogy találjunk megoldást. Kérném, hogy dolgozzunk ennek érdekében. Köszönöm szépen. Ropé úr, most Buda úr következik. Parancsoljon. De ne fogalmazunk kérem olyan hosszan, mint az előtte felszólaló. Igen, nagyon rövid leszek, köszönöm. Valóban nagyon fontos beszélnünk erről a problémáról, román képviselő vagyok, és sajnos Romániában jelen volt ez a betegség. Szeretném tudni, hogy hogyan tudnánk korlátozni az állatok, a szabadon élő állatok mozgását, hiszen számukra nem ismertek a határok. Mi felhívhatjuk a problémára a lakosság figyelmét, de a probléma az, hogy a vadon élő állatok átkelnek az ország határokon. Gondoltak esetleg arra, hogy elektromos kerítéseket húznának fel a határon, olyan területeken, ahol jelentősebb a vaddisznóállomány, például Románia és Ukrajna között? Először is ez lenne a kérdésem, másodszorban pedig nem bízhatunk túlságosan a vadászokban, mert azt hiszem, hogy az államnak is fel kell lépnie és a vadászok természetesen minél több vaddisznót szeretnének elejteni, de az állami fellépésre is szükség van, azért, hogy az állat állományt egy adott szint alatt tartsuk, és így elkerüljük azt, hogy Németországig terjedjen ez a betegség. Köszönöm szépen. Petir asszony is szót kért. Köszönöm szépen. Horvátországban szerencsére ez a, ezek a betegségek nem jelentettek problémát, de a vaddisznó állomány olyan mértékben növekedett bizonyos térségekben, hogy a kertekbe is behatolnak, tönkreteszik a mezőgazdaságot, és a gazdák nem tudják, hogy hogyan oldják meg ezt a problémát. Ha jól értesültem, a kiinduló pontunk jó, jó alapokról indulunk, de nem neveztük meg azt, hogy hány állatból áll a vaddisznó állomány, és úgy tűnik, hogy egyre inkább szaporodnak. Mit javasolnának a tagállamoknak? Mit tudnának a tagállamok egy ilyen helyzetben tenni? Mit kellene tenniük? annak érdekében, hogy a vaddisznó állományt korlátozzák, és ezáltal a mezőgazdasági felhasználású területeket védjék. Köszönöm. Nincs több hozzászóló. Nekem viszont volna egy kérdésem, ha megengedik. Mit gondolnak a logisztika kérdéseiről? Hogyan, milyen mértékben vagyunk felkészülve? Említették, hogy sok állatot elejtettek, de szeretném tudni, hogy hogyan oldotta ezt meg az ágazat, hiszen komoly problémákkal küzd. Láttuk, hogy az ágazat egy részét privatizálták, aminek komoly kihatása volt az ágazatra nézve. Van egy kísérleti projekt is, amelyet megemlítettek, ezt jónak tartom. Úgy gondolom, hogy ez választ adhat, és a megelőzés szempontjából jó lehet. Nem tudom, hogy erről tudnának további részleteket nyújtani. És még valami. Ez a betegség mindenek előtt a kis gazdaságokat érinti, és ott gyakran nem tudnak reagálni ezekre a különböző rendelkezésekre említették, hogy ezek a kis gazdaságok nem tudnak eleget tenni a különböző előírásoknak, a biztonsági feltételeknek, hiszen itt hagyományosabb gazdaságokról van szó olyan országokban, amelyekben előfordul a sertéspestés. Láttuk, hogy hogyan kezelik a helyzetet a kis gazdaságokban vegyük figyelembe azt is, hogy is mondjam, felhoznék egy példát. Ha valaki ezeket az állatokat leöli, ez természetesen problémákat idéz elő, és problémát jelent a hús előállítása szempontjából is. A finanszírozás hogyan történik? Elképzelhető, hogy ezek a kisebb gazdaságok, ahol hús termeléssel foglalkoznak, részesülhetnek támogatásokban? Hogyan kívánják mindezt megoldani? És azt is be kell lássuk, hogy attól is tartunk, attól is tartanak, hogy ez a betegség terjed. Mit lehet tenni ezzel szemben? mit tehetünk azért, hogy megakadályozzuk a betegség terjedését, és most megadnám a szót, hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. A kollégám fog majd reagálni a vadésznóval kapcsolatos kérdésre, hogyan önök is megelemlítették az előkészülés, a felkészülés és a tudatosság nagyon fontos eleme a betegség megelőzésének, és nem csak a hatóságoknak kell felkészülniük, hanem a gazdáknak is. A gazdáknak meg kell érteniük, hogy a vírus hogyan terjed, és készüljenek föl rá, a biobiztonság is nagyon fontos, annak ellenére, ahogyan azt a litván képviselő említette, valóban nagyon fontos biobiztonságot kell megvalósítani azokon a gazdaságokon, ahol nagy létszámú a sertésállomány, ahol több mint 20 ezer sertés van például, ezeket két évvel ezelőtt nagyon súlyosan érintette a betegség, tehát nagyon fontos a tudatosság, a tájékozottság, hogyan készüljünk fel, ezt a kérdést is feltette a brit képviselő. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban nincsen vaddisznó, hát nagy szerencse ez az Egyesült Királyságnak, Dániának is, ahol nagyon kevés van, és az állatkertben él, úgyhogy sokkal könnyebben elkerülhető ez a betegség, de a többi országban a gazdáknak tudniuk kell a betegségről, különösen a keleti, kelet-európai gazdáknak tisztában kell lenniük a veszélyekkel, a sonka, a szalámi is tudja ezt a betegséget továbbvinni, de akár hogyha valaki kirándulni megy az erdőbe, hogyha ott van a vírus, akkor az ember úgy tér haza, hogy a csizmáján van a betegség, és nagyon érdekes, hogy az ember ugye elmegy például gombászni, és a gombászati idényben pedig mindig sokkal több betegség, sokkal több kitörését tapasztaljuk ennek a betegségnek. Úgyhogy az egyik megoldás az, az lehet, hogy csökkenteni kell a állomány létszámát, vagy pedig az erdőben megfelelő óvintézkedéseket kell végrehajtani, hogy a virális terhelést csökkentsük balti államokat érinti ez nagyon komolyan. Például, hogyha a tetemet eltávolítjuk, akkor láthatjuk, hogy, hogy csökken a betegség felbukkanásának gyakorisága. Az oltóanyagot illetően most nincsen oltóanyag jelen pillanatban, sőt, nem is tartunk ott, hogy hamarosan legyen oltóanyag, de a kutatásra több milliót fordítunk arra, hogy egy olyan oltóanyagot sikerüljön kifejleszteni, ami injekció formájában, vagy később szájon átadható formában hatásos legyen, de ez nem a közeljövőben lesz. Az emberek számára szerencsére ez a betegség nem jelent veszélyt, tehát ez az embereket nem érinti, egyáltalán nem veszélyes. A Románia esete. A Romániában a vírus valószínűleg már eltűnt. Ahogyan mondtam, ez általában a városok peremén bukkant fel, tehát ahol vaddisznók fordulnak elő. Oroszországot és Belaruszt most együtt említeném. Belarus eredetileg azt mondta, hogy egyáltalán nincsen vaddisznó Belarusban, amit mi eléggé nehezen tudunk elhinni, és ezért nem bukant fel a betegség, ezt állították ők. De azért eh, több találkozó után sikerült meggyőzni őket arról, hogy van vaddisznó az országban, és valóban fontos az ország számára, hogy felkészüljön. És nagyon sok ország eh, fokozta a vaddisznó kilövését annak érdekében, hogy csökkentsék a vaddisznó állomány létszámát az erdőkben, ugyanis idén például sokkal több a vaddisznő, vaddisznó, mint korábban olyan régiókban, ahol nincsen betegség, nem fordult elő betegség, ezeknek a régióknak kell segíteniük, segíteni kell ezeknek a régióknak az állomány létszámának csökkentésében. A december 6-i ítélet végrehajtását illetően, hogyha ez nem sikerül, akkor a VTO szabályok értelmében felsőbb szintre emeljük ezt az eljárást, és most pedig át fogom adni a szót kollégámnak, aki vélhetően röviden el tudja magyarázni, hogy milyen stratégiát kell alkalmazniuk a vadászoknak, ugyanis a vadászok ebben nagyon fontosak. És nagyon sokat segíthetnek, ugyanakkor viszont nagyon sok kárt is okozhatnak, úgyhogy el kell magyaráznunk nekik, hogy mit kell tenniük, mit nem szabad tenniük, ez nagyon fontos, és ezért is nagyon fontos, hogy miben állapotunk a cseh köztársasággal, Szeretném, hogyha ezen a megállapodáson még dolgoznánk. Tessék! Köszönöm szépen, egy kicsit kielégíteném. Van stratégiánk, tudjuk, hogy ez a stratégia egy hosszú távú stratégia, nagyon kifinomult, és vannak olyan aspektusai, amelyekkel kapcsolatban úgy látszik, hogy a vadászok egy kicsit nehezen érték, hogy mit várunk tőlük, mi a helyes és mi a helytelen. A cseh köztársaság példája nagyon jól illusztrálja ezt, ugyanis ahol a vírus jelen van, ott nem szabad kilőni a vaddisznókat, hanem hogy kell őket elpusztulni, ugyanis hogyha kilőjük őket, ráadásul tömegesen, ez a kalasnyikov technika, amit az oroszok használnak, ez katasztrofális következményekkel jár. És ahol a vadászok az orosz csatornákra, orosz nyelvű csatornára tévécsatornára figyeltek oda, ott a Kalasnyikov módszerrel kilőtték a vadisznókat, és azt láttuk, hogy a legészakibb balti államokban ez katasztrofális következményekkel járt. Amit pedig a cseh a cseh vadászokkal tesznek, ez gyakorlatilag a vadászat megszüntetése azon a területen, ahol a betegség megjelenik, tehát körülbelül ez 50 négyzetkilométer, egy erdő, ott nem szabad kilőni a beteg állatokat, hanem az ellenkezőjét kell tenni, tehát a tágabb körben, ahol a betegség nincs jelen, meg kell tenniük mindent, hogy az egészséges állomány sűrűségét csökkentsék, nem engedélyezik az etetésüket például, és minden állatot kilőnek, különösen a termékeny nőstényeket, szülőkorban lévő termékeny nőstényeket, ezt persze a vadászok nem szeretik, ezt mondják nekik, és ösztönzést is kapnak, bizonyos díjat kapnak minden egyes kilőtt nőstény vaddisznóra. Tehát a hotspotokban nem szabad vadászni, illetve a nem fertőzött területeken pedig a, az állomány sűrűségét csökkenteni kell. Hosszú távon ez segít a betegség megfékezésében ezzel kapcsolatban egyébként a vadászok eléggé jól jártak el, ugyanis nem nyugat felé terjeszkedik ez a betegség, hanem dél felé. Sajnos Ukrajnában a helyzetet nem tudjuk befolyásolni, és az uniós vadászokat nagyon nehezen tudjuk, hogyha őket is nehezen tudjuk meggyőzni, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen nehéz az ukrán vadászokat, mennyire nehéz meggyőzni arról, hogy így járjanak el. Köszönöm szépen. Nie zupełnie, dlatego że jeszcze prosi o e, krótko głos pan Agnyó képviselő nagyon kis felszólalás még kért időt. Yes, uh, one of my... Igen, az egyik kérdésem, amire nem kért ti, ez a súlyossága a betegségnek a vaddisznók esetében fel tudnak ebből épülni. The disease kills. A betegség a vadisznokat és a sertést sújtja. 0,5% az, amely túléri ezt a betegséget, de az irodalom arról ír, hogy 100%-os a halálozási arány, nagyon rövid idő alatt, két nap alatt is akár. És dr. Levaillon is elmondta azt, hogy ezért nagyon fontos az, hogy a régióban hagyjuk azt, hogy a járvány végezzen az állatokkal, mert így, ha eltávolítjuk a tetemeket, akkor el lehet kerülni azt, hogy egy újabb járvány jöjjön létre. Tehát a tetemek elszállítása nagyon fontos ahhoz, hogy a vírust el lehessen, hogy a vírust meg lehessen születni az erdőben. Hogyha tél során egy fertőzött tetem megfagy, és majd tavasszal kiolvad, akkor a vírus még mindig életképes és fertőz. Tehát ezért kell a tetemeket az erdőkből elvinni. Schleyer képviselő asszony, röviden, ha kérhetem. Igen, elnök asszony, két rövid kérdésem van de hát a, a farkasok, a rókák megeszik a, az elhullott, elhullott vadisznókat, ez a valóság, de egy másik kérdés. Sajnos Hollandiában elég sok tapasztalatunk van ezzel a betegséggel, és sajnálatos módon láthattuk ezt a betegséget, és segíthetnénk a többi országnak abban, hogy szembe tudjanak nézni ezzel a betegséggel. Egy egész forgatókönyvünk van egyébként erről a betegségről. No, myślę, że te praktyki Szerintem ezek a gyakorlatok ismeretesek a bizottság, illetve az állategészségügyi szakértők előtt is tessék. Igen, valóban a holland járvány valóban a 90-es évek végén felütötte a fejét, de ez nem afrikai sertéspest is volt, hanem a klasszikus sertéspest is, és ezt 11 millió sertést eh, érintette. Az afrikai sertéspest is másképp eh, viselkedik. A vírus eh, útja sokkal fontosabb, mint a klasszikus sertés pestis járványban, tehát ilyen szempontból két kérdésről van szó. Nem csak Hollandia, hanem minden tagállam, ezt elmondtam már az előadásomban, érintett Románia, a romániai megbetegedés, illetve a cseh megbetegedések egy figyelmeztetés volt a többi tagállam számára is. Így felvilágosító kampányokba kezdtek több helyen, Németországban is, a teherautó sofőröknek osztogattak kis ismertetőket a veszélyekről. A legfontosabb a vadon élő állatok populációja, ugye ilyen fontos a farmokon lévő állatok helyzete is. Köszönöm. Rozumiem, że już Nincs több kérdés. Köszönöm szépen az információt. Nagyon kivételesen jó a helyzet most, és így eh, sikerült megkaptunk ezt a kérdést. Köszönöm szépen, kitartunk ezen kérdés mellett ezt a pontot lezárjuk. Önöknek szép estét kívánok, és rátérünk a következő napirendi pontra. Az Agribizottság szeptember 19-21-i Horvátország látogatása. Ez a delegáció különböző problémákkal, kihívásokkal foglalkozott, amelyekkel a horvát mező gazdálkodásnak kell szembenéznie. Horvátország csatlakozása óta, 2013 óta áll fenn ez a probléma. Nagyon jól megszervezték ezt az utat, Petir kollega, Jevkocsics kollega is részt vettek ezen az úton. A titkárság is segített a szervezésben, Dessz úr ott volt, Müller úr ott volt, a Szendra, Bogovics, Tarabella, Caputo és Kosevska, és jó magam is, ott voltam. Sokat tanultunk ezen az úton. Meg tudok vizsgálni a problémákat. Köszönöm szépen. Ezt és most eh, Petír, illetve Kocsics, képviselőnek adnám meg a szót, Petír asszony szerveztem meg az első részt, Jevkosics úr a másodikat. Szerintem sikeres volt ez az út. Nagyon jól meg is szervezték.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 azok a kollégák, akik elfogadták a, a meghívást és eljöttek Horvátországba, nekik szeretnék köszönetet mondani, meg, megvizsgálhatták a, tejszektort, a gyümölcsszektort, a hússzektort, a mezőgazdasági szektort, a különböző szektorokat ismertük tehát meg, fiatal gazdálkodókkal, bortermelőkkel találkoztunk, ez egy olyan szektor, amely nagyon fontos. Meg vagyok arról győződve, hogy látták azt, hogy milyen fajta különbségek léteznek a régi és új tagállamok között, a kelet és nyugat között, és remélem, hogy ezek a találkozók, amelyeket megtartottunk a termelőkkel, hasznosak lesznek majd, akkor, amikor a jövőbeli mezőgazdasági politikáról, illetve annak problémáiról döntenek. Az egyik probléma az az, hogy nagyon magas az importált termékek aránya, ezek rossz minőségűek, ezek a piacon nagy mértékben megtalálhatóak, tehát nagy kihívás lesz az, hogy ezen helytelen gyakorlatokkal szemben szembeszálljunk, ez lesz az egyik feladata a szakbizottságunknak is. Horvátországban egyötödével visszaesett a tej felvásárlása 2012-höz képest, és egyetem, hogy itt tisztességtelen versenyről van szó, és itt együtt kell fellépnünk ez ellen. Azt is fontos kiemelni, hogyha a SET és szektor képviselével beszélünk, akkor azt látjuk, hogy nem önállátó, nem vagyunk önállátóak sertésús tekintetében. Nagy volt a vesztesség ebben a szektorban, nagyobb, mint 2015-ben. Az üzletekben a fagyasztott húst árulják, és a címkéken nem adják meg a levágás időpontját, és ezért ezzel visszaélhetnek. Nagyon sok horvát eredeti terméket is megkóstolhattak, és azon dolgozunk, hogy együttműködjünk a hatóságokkal, hogy támogassuk a horvát termékeket. Az egyik pozitív példa az a fiatal gazdálkodók példája volt, illetve az ökológiai termelők példája kiemelték azt, hogy probléma számukra a hitelek magas kamata. A német kollégáktól azt hallottuk, hogy Horvátországban 0,2%-oknak a kamatok, pedig ez 8 és 10 százalék, és így mi nem tudunk versenyképesnek maradni. A gyümölcs termelők is azt hangoztatták, hogy a harmadik országok sok gyümölcsöt és eh, zöldséget dobnak piacra, olyanokat, amiket az EU nem engedélyezett, olyan anyagokkal kezelik ezeket a termékeket, itt szeretnénk intézkedéseket és erősebb ellenőrizést, de hogyha erősebb ellenőrzést hajtunk végre, akkor a tagállamok úgy gondolják, hogy ez nem jó jelzés. Szerintem viszont meg kell védeni az állampolgárokat, és minőségibb élelmiszereket kell kínálnunk, de meg kell védenünk az előállítókat is. Mindenki egyetért abban, hogy egy válság alapra van szükség, a mezőgazdasági költségvetésen kívül, mi is így gondoljuk a szakbizottságban, és meg vagyok arról győződve, hogy sikerülhet, hiszen nagyon sok a kihívás, nagy az instabilitás, és ezért gondolnunk kell a gazdálkodóinkra is. A horvát mezőgazdasági miniszterrel is találkoztunk, és a horvát parlament mezőgazdasági szakbizottságának képviselőivel is találkoztunk, sok támogatást kaptunk, az Agri Szövetségben ötleteinket sokan támogatták, Zágrában is jártunk. A fakitermelő képviselőivel is találkoztunk, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy nálunk jártak, és remélhetőleg sok szép dolgot láttak és remélem, hogy a jövőben ez segít abban, hogy jobb politikát folytassunk. Parancsoljanak, most átadom a képviselőknek a szót. Jakov Sics úr, ha megengedi, szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani, azért, mert eljöttek Horvátországba, és eh, Isztriára, egy olyan térségbe, amelynek elnöke voltam 12 éven keresztül. Mezőgazdasági kérdésekkel foglalkoztam, főleg a bortermeléssel, illetve hústermékek, tejtermékek és egyéb termékek előállításával. A hangsúlyt az idegenforgalom és a mezőgazdaság közti szinergia hatásokra helyeztem a látogatás során. Láthatták, hogy Isztria térségében mindenek előtt jó minőségű, magas színvonalú termékekről van szó, az olívaolaj világ jó világon, az egész világon elismert minőségű. Az egyik legjobb olívaolaj előállított terméké, térségé minősítették. Isztria után jön Andalúzia és Toszkána ezen a listán. Számomra problémát jelent az, hogy hogyan tudjuk megőrizni a termékeink jó minőségét, és hogyan tudjuk az állampolgárokat támogatni, azokat, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, és akik már ma is éllovasnak számítanak. A versenyképességet meg kell őriznünk. Több problémát említettem a látogatás során, itt eh, horvát eh, belpolitikai belső problémákról van szó, de ezek európai problémát eh, is jelentenek. Itt van ugye ez a fejlődési index és Isztria. Itt büntetve van gyakorlatilag, hiszen az ottani vállalatok a jövőben nem kaphatnak támogatást. Én úgy gondolom, hogy ez nem helytálló, hiszen azok, akik éllovasok, másokat is ösztönöznek arra, hogy kövessék az ő példájukat, ezért mindenkinek segítenünk kell, azoknak is, akik problémákkal küzdenek, de az éllovasoknak is, máskülönben ezt a szerepet a jövőben nem őrizhetik már meg. Még egyszer köszönöm Köszönöm mindazoknak, akik a misszión jelen voltak. Azt hiszem, hogy ez a látogatás hazám szempontjából nagyon hasznos volt, és remélhetőleg önök számára is hasznos volt. Még mindig kapok a résztvevőktől köszönő leveleket, amelyeket szeretném most szóban közvetíteni, és meghívnám önöket ismételten, hogy jöjjenek el hamarosan Horvátországba. Szeretnék néhány dolgot elmondani Elnöke voltam ennek a delegációnak, és szeretnék néhány észrevételt tenni. Vannak eltérések Horvátországban, ami a fejlettségi szintet illeti. Úgy gondolom, hogy a körülmények, a feltételek és a régiókban rejlő lehetőségek is eltérőek. Ez egy jó példa volt arra, hogy hogyan szemléljük a közös agrárpolitika jövőjét egy olyan országon keresztül, mint Horvátország, látva azt, hogy milyen problémákkal küzd. Figyelembe kell vegyük egy ország sajátosságait, a különböző térségek helyzetét. Elmentünk ugye a parlamentbe, különböző régiókba ellátogattunk, és láttuk azt is, hogy a gazdálkodók hogyan jellemezték a helyzetet, milyen kapcsolatokkal rendelkeznek. Jakovcsics úrral ellátogattunk a városba is, és akkor már megértettem, hogy mi is a helyzet. Néhány éve a helyzet még más volt, létrehoztak egy alapot például a mezőgazdaság fejlesztése céljából, és láthattuk, hogy ezen források komoly eredményeket értek el. Természetesen a képviselők nagyon jó kapcsolatokat ápolnak a gazdálkodókkal, ezt, erről meggyőződhettünk ott. És Azt is láttuk, hogy mennyire intenzív volt a program, mindenki elfáradt, a képviselők, a tolmácsokról nem is beszélve, hiszen nagyon intenzív volt a program. Én nagyon érdekesnek találtam mindenek előtt azon találkozókat, amelyeken a fa ágazat képviselőivel egyeztettünk, és láttam egy stratégiát, amelynek köszönhetően beletekintettem tekintettem abba is, hogy milyen jövő felé lép Horvátország. Én lengyelként elmondhatom, hogy nagyon sokan utaznak Lengyelországból Horvátországba, és szívesen vissza is térnek oda. A mezőgazdaság kapcsán pedig szintén láthattuk, hogy az olajbogyó minősége rendkívül jó, az étel is nagyon jó, mindenki nagyon szimpatikus volt, nagyon kedves volt, úgyhogy ezért köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek, és szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy közvetlen kapcsolatba léphettünk az ottani képviselőkkel. Aguilera képviselőkért még szót. Nagyon röviden Nekem nem volt lehetőségem arra, hogy Horvátországba menjek, de jól ismerem az országot, inkább a turizmusnak köszönhetően. És én magam is egy olyan országból származom, ahol az idegenforgalom nagyon jelentős, de azt hiszem, hogy Horvátország is kiemelkedő ezen a téren. Szeretném elismerni a kollégák munkáját és azt az erőfeszítést, amelynek, amelyet tesznek, mert nagyon jól tudom, hogy az olívaolajjal kapcsolatban milyen erőfeszítéseket tesznek. Isztrián nagyon remek munkát végeznek, és én egy öntérségből származom, amely évszázadokon keresztül olívaolaj előállítással foglalkozik, Éppen ezért dicséretes ez a munka, amelyet végeznek, és valóban ez a követendő út. Ami pedig a horvát gazdálkodók problémáit illeti, ezek hasonlóak azon problémákhoz, amelyekkel más európai gazdálkodók is küzdenek. De ez a munka és ez a kapcsolatépítés, amelyről említést tett a kolléga, az élelmiszeripari termék, amelyet a turisztikai régióhoz kötnek. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól működik, és ez jól működik Horvátországban, és noha vannak problémák, amelyekről Petir asszony beszélt, azt hiszem, hogy a jövő jól fest, mert tudom, hogy mi a helyzet az oliva olajjal, és Andalúziából elismerem azt a remek munkát, amelyet Isztrián végeznek. Köszönöm. Tudjuk, hogy ön pontosan tudja, miről beszél. Van-e még kérdés itt a teremben? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor még egyszer szeretnék köszönetet mondani a, képvis, a horvát képviselő asszonynak és képviselő úrnak, hogy megszervezték ezt az utat. Igazán jó volt. Tulajdonképpen a lényeg, a munka, a hangulat nagyon-nagyon jó volt. Mindenki nagyon kedves volt, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer ezt a missziót, és köszönöm mindenkinek, aki ott fogadott minket. Ugyanis nagyon sok időt fordítottak arra, hogy mindent megmutassanak nekünk. Itt ebben a szép kiadványban az emberek szinte nem is látszanak. Úgy tűnik, hogy egyetlen fotó sem volt. Nem készült kép rólunk. De mindegy, térjünk át akkor most a következő napi rendi pontra. Az Agribizottság koordinátorainak koordinátorai által kiadott ajánlások jóváhagyása, ezt már e-mailben kiküldtük, írásban is megkapták, nincsen észrevétel, úgyhogy akkor ez rendben van. Egyéb kérdések, nincsen semmi. Ezzel kapcsolatban következő ülésünk holnap, 9-kor az MV szakbizottságban találkozunk, úgyhogy holnap reggel ott kell lennünk, ugye? Mert holnap de Castro úr jön, én holnap elmegyek, úgyhogy azt kértem, hogy ő legyen majd a levezető. A következő ülésünk november 6, november 9, november 22, november 23, illetve Hogan biztos úrral is van egy találkozunk, úgyhogy köszönet mindenkinek, köszönöm mindannyiuknak, köszönjük a meghívottaknak, Köszönjük a tolmácsoknak, mondja az elnök úr. Tehát mindent köszönök. Egy kicsit előbb kezdtük, és előbb is fejeztük be. És a felszólalás sokat se kellett korlátozni, úgyhogy most berekeztem az ülést. Viszont letes a épesít minden.